So good morning everybody. Welcome. Jó reggelt kívánok, mindenkit üdvözlök. Süt a nap Brüsszelben, ráadásul ablak van a terme, teremben. Szuper, kezdjünk el dolgozni. Arra kérem a parlament képviselőit, hogyha egyetértenek a mai és a holnapi napi rendünkkel, akkor jelezzék, köszönöm, és el kell, hogy fogadjuk a jegyzőkönyvet is. A jegyzőkönyv jóvá hagyása az április 25-26-i ülés jegyzőkönyvéről van szó, remélem ebben is egyetérthetünk. Jó, az elnök bejelenteni valója. Akkor először jó hírrel kezdeném. A jó hír az az, hogy Kotibár ratifikálta a Nemzetközi Bűn, Bűnügyi Bíróság dokumentumát, és ezzel 122 ország ratifikálta ezt. Egyéb fejlemények? A törökországi emberi jogi helyzetről volt egy vita, voltak olyan súlyos esetek, amikor bebörtönöztek emberi jogi, emberi jogharcosokat. Beszéltünk erről Strasbourgban a parlamenti delegációról, beszéltünk a bírói kar függetlenségéről Pinár Szelek, író, szociológus, aki aktívan védte a sérülékeny közösségek, kiszolgáltatott közösségek, a kurdok életét és jogait, és őt életfogytiglani bő, börtönbüntetésre ítélték terrorizmus bágyával. Azt követően, hogy háromszor már elfogták, és felmentették, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy egyértelműen elfogult a rendszert. Mi a szakbizottság tagjaként majd látni fogjuk a Törökországgal kapcsolatos vita során is, és a vele való tárgyaláson is, hogy milyen irányban fejlődnek a dolgok. Az első mm, jogi csomagot most fogjuk megnyitni Törökországgal, és majd látjuk, hogy hogyan reflektál a török kormány és parlament véleményükre. Az éves törökországi fejlődési jelentés tervezetébe is ezt be fogjuk venni. Múlt héten, utoljára Strasbourgban a plenárison elfogadtuk az ENSZ Emberi Jogi Tanács állásfoglalását átfogó dokumentum ez, és kiváló alap ahhoz, hogy szakbizottságunk delegációja, aki jövő héten Genfbe megy az Emberi Jogi Bizottság ülésére, ott dolgozhasson. Megtárgyaltuk az előző ülésen a Kohom elnökében is, melynek értelmében az EU prioritásai Szíria, Myanmar, Burma és a demokratikus, koreai demokratikus társaság és Mali. Nagyon intenzív ülés lesz ez sürgősségi állásfoglalásokat is elfogadtunk Strasbourgban. Emberi jogi aktivisták zimbabvei bebörtönzéséről, elsősorban olyan aktivisták esetét, akik az emberi jogi szervezettel működnek együtt. Nagyon jól illeszkedik ez, hiszen egyre több eset van a rendőrségi brutalitással kapcsolatban, amelyet aktivistákkal szemben tanúsítanak feltártuk a, az EU legutóbb elfogadott időközi partnerségi megállapodásáról, Zimbabvéről is és dél-afrikai országokról, és kértő, ebben kértük az Európai Uniót, hogy az, a gazdasági partnerségi társaságokat vegyék be az emberi jogokról is a, a tárgyalásokba. A másik sürgőségi eljárás az a pakisztáni öm, egészségügyi orvosi szakdolgozók elleni támadások, amikor oltásokat adtak, elhangzott, hogy a terrorista csoportok a teljes mértékben ellenzik a az orvosi ellátás biztosítókat teljes mértékben el, el ítéljük azt, hogy meggyilkolják, megtámadják őket. Ezt közönvő követően Szombat Szonfon Laoszi híres emberi jogi harcos eltűnéséről is tárgyaltunk. A kormány tudomásul vette, hogy eltűnt Szomfon, de úgy mondta, hogy ez bűnügyi cselekménynek tekintető, és elindította a vizsgálatokat. Két jelentést foglaltunk el még, a vállalat szociális felelőssége a Júri Szakbizottságban, a másikat a foglalkoztatásiban. A, a DROA szakbizottság egy véleményt fogalmazott meg mindkét, mind a két másik szakbizottságnak, melynek értelmében bizonyos ajánlásainkat bevették a jelentésbe, de e, nagyon eltérő mértékben. De köszönöm e, Csép úrnak ennek ellenére, hogy megfogalmazta a véleményt. Ezen kívül elfogadtuk az a nők állására vonatkozó állásfoglalásunkat, helyzetére. Ennek keretében a nők és gyerme, leánygyermekek elleni erőszak kérdéséről is nagyon fontos ez a kérdés. Ebben a megállapodott következtetések végrehajtására összpontosítottunk, reméljük, hogy ezekre márciusra sor kerül. Ezen kívül a DROA elnökeként részt vettem a bizottság, az EU bizottság COST eh, tudomány és technológia részlegének ülésén. Itt meghallgattuk az Európai Unió helyzetéről szóló előre haladási jelentést az ENSZ emberi jogi reformjának terén. Nagyon átfogó jelentés, mindenkit csak eh, nagyon átfogó jelentés, mindenkit csak arra ösztönözhetek, hogy olvassa el a jelentést. Átfogó a Bécsi Emberi Jogi Intézet vezetője Manfred Novák professzor írta a jelentést. Ezen kívül Dlami Zuma-val való találkozót is megtárgyaltuk, amelyet február 28-án fogunk megtartani. Anna Gomez elnökletével fogjuk a szakbizottságunkban ezt a találkozót megtartani. Ő fogja a jelentést is írni, a kérdésre vonatkozó jelentésünket. Végül pedig két további megbeszélés volt tegnap és tegnap előtt. Az egyik a tajván, tajváni nagykövettel, legutóbb a Droában ugyanis felvetettük annak a problémáját, hogy hat ítélet végrehajtása, halálos ítélet végrehajtásra került sor, a nagykövet szerint nagyon nehéz értékelni ezt a helyzetet, hiszen nincsen széles körű közvita a halálbüntetés eltöréséről országában. Eltérő vélemények is vannak a kormányon belül erre vonatkozóan. Mégis az, hogy nem ez a megfelelő idő arra, hogy a halálbüntetést eltöröljék, nos ebben egyetért a kormány és az ellenzék is. Ezen a megbeszélésen megtudtam azt is, hogy a tajvani kormány kiadta az első átfogó emberi jogi jelentését országáról. Nemzetközi szakértői bizottságot kért fel arra, hogy a helyzetet megtárgyalják. Én magam is ösztönöztem arra, hogy ezen az úton haladjanak tovább, és jeleztem azt is, hogy mennyire fontos, hogy a politikai vezetés országokban több lehetőséget biztosítson a közvita számára arról, hogy mennyire értelmetlen a halálbüntetés a súlyos bűncselekmények elleni harc szempontjából. Ezen kívül pedig a külügyi szakbizottság Abdul Rahad Rashid Bunszát, a Bahraini Parlament Emberi Jogi Szakbizottságának elnökét fogadta, a decemberi kábítószer csempészés kapcsán. Úgy tűnik, hogy Bahrajban ez a kérdés jelentős mértékben fe, illetve a területen jelentős előrehaladás tapasztalható, de továbbra is nagyon fontos, hogy a vizsgálati eredmények következtetéseit végre is hajtsák, megvalósítsák. Nos, ez lett volna az összefoglalóm, és eh, amellett, hogy természetesen mindannyiukat szívből üdvözlöm, szeretnék két kollégát eh, külön üdvözölni a nem kormányzati a kambodzsai nemzet, nem kormányzati szervek közösségéből. Nos, ők a, az emberi jog, a Nemzeti Emberi Jogi Szervezet ligájában dolgoznak, és eh, a a jogi oktatási központ közösségében is vannak, nagyon sokat dolgoznak azon, hogy az egyik, a mi egyik állásfoglalásunkat, amely az emberi jogi és gazdasági indítatású konszenzusokra vonatkozó következtetéseinket végrehajtsák, megvalósítsák. Különböző országok Izra, Európai Uniós országok Izrael és Tunézia képviselőjével is tárgyaltunk az Emberi Jogi Szakbizottsággal és az ő képviselőjék is itt vannak. Köszönöm, hogy eljöttek. Ezzel pedig úgy gondolom, hogy át is térhetünk az első lényegi érdemi kérdésre, mivel a kambodzsai emberi jogi helység, helyzetről beszéltem éppen, most hallottam, hogy mindennek ellenére nem sikerült hivatalosan a dél-kelet-ázsiai országok delegációjával kapcsolatba lépnünk, bár kiküldtük a vizsgálati eredményeinket hivatalosan is, de egyelőre nem tudott a szervezet képviselője eljönni hozzá, saját jelentésén egy másik szakbizottságban dolgozik. Nos, ami az emberi jogi helyzet a dél-kelet-ázsiai országokkal és a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségével kapcsolatos nos megállapodásra jutottunk a parlamentben arról, hogy rendszeresen megvizsgáljuk, hogy más régiók fejlődése, emberi joghelyzete hogyan alakult ezekben a régiókban is. Több megbeszélésünk volt, eszmecsere parlamenti kollégák és nagykövezetek között az ázsiai térség országaiból. Ezek keretében megtárgyaltuk az ázsiai novemberi ázsiai emberi jogi nyilatkozatok elfogadását, és ennek kapcsán az ázsiai országok a szövetség tagállamainak helyzetét. Nagyon jó volt, hogy ez a nyilatkozat úton van, mondjuk így, a megfogalmazása során, a tervezet kialakítása során azonban már javasoltunk néhány módosítást a, a szövegezésnél is. Úgy gondoljuk, hogy bár nem a szakbizottságban zajlik majd az ezzel kapcsolatos vita, hanem Kilái asszonynal, a, az emberi jogi főbiztossal. Ő maga is aláhúzta, milyen fontos, hogy a dél-kelet-ázsiai régió erősíti emberi jog jogok terén a munkáját, de kiemelte azt is, hogy az univerzális, ez egyetemleges emberi jogi normákat kell a munka során alapul venni. Éppen ezért aggodalmát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a regionális tervezetek, amelyek az emberi jogi nyilatkozatot a közelmúltban fogadták el, olyan nyelvezetet használ, amely nem felel meg a nemzetközi normáknak. mindennek tükrében szeretném a szakértőket bemutatni, az itt lévő szakértőinket. Először is hallgassuk meg, mielőtt a vitára kerülne a sor, az ő hozzászólásukat. Isabel Aradon asszony, az Ázsia Csendes Óceánia Program igazgatóhelyettese, mindkettőjüket és velem természetesen, mindketten itt vannak mellettem, és eh, az, az Amnesty Ázsia csendes óceánai program képviselőjéként már itt volt velünk, amikor az ázsiai emberi jogi nyilatkozatról tárgyaltunk. És itt van velünk Gertuszikulszki asszony, az FEDAS-től, aki, F, eh, bocsánat, az FIDH-tól, aki az Európai Unió ázsiai térségének emberi jogi képviselője. Nagyon örülök annak, hogy különböző ázsiai országok képviselői vannak itt. Üdvözlöm Önöket! Különös szeretettel üdvözlöm a Maláj nagykövetet, Nubian urat. Ezzel pedig elfelejtettem, bocsánat, el, körbenéztem, de úgy gondolom, hogy Rory Mongoven úr az Ázsia csendes óceáni rész vezetője az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatalából úton van, úgyhogy fordítsuk meg a sort, és az Amnesty képviselőjével, Aradon asszonyjal kezdjük. Thank you very much for, for... Köszönöm szépen kedves felvezető szavait, és köszönöm azt is, hogy meghívtak ma e fórumra. Nagyon jó lehetőség ez számomra, hogy újra átgondoljuk az emberi jogok helyzetét az, az adott dél-kelet-ázsiai régióban. A laoszi civil társadalmi van eh, eh, eh, emberi jogi harcosról kezdeném. Az önök szakbizottsága egy külön dokumentumot fogadott el az ő nevében. Őt jól ismertük az oktatás és a fenntartható fejlődés harcosaként, és December 15-én tavaly elfogták őt, eltűnt ő, senki nem látta, hölgyet azóta. Amikor Szambatszomfonról gondolkodunk, akkor valahol az ő esete emblematikus jellegű az adott országban és magában a délkelet-ázsiai régióban is. Dél-Kelet-Ázsiában még zaklatják mindig, megfélemlítik, eh, eh, kriminalizálják őket, és sajnos néha eh, elfogják, elrabolják, vagy meggyilkolják az emberi jogi harcosokat. És van még sok-sok minden, amin javítani kell az áldozatok részéről. Hiányoznak azon regionális ö, ö, megoldások is, amelyek segítenék a helyzet javítását. Bármilyen emberi jogi sérelem érné a személyeket. Röviden engedjék meg, hogy három fő területről beszéljek. Az első a szólásszabadság hiánya, az emberi jogi harcosok helyzete, a halálbüntetés és egyéb kérdések is restriktív szabályok és törvények vannak még hatályban dél-kelet-ázsiai országokban, így a békés emberjogi harcosokat, aktivistákat gyakran elfogják. Szükségtelenül túlzottan erővel ö, ö, gátolják meg a békés demonstrációk megszervezését, a szabad gyülekezésre sincs lehetőség, és bizony Vietnámban például 2012-ben több tucatnyi békés demonstrátort börtönbe zártottak, zártak, és a nemzetközi normák megléte nélkül ítéltek el embereket, például három blogert, akit úgymond az állam elleni propagandáért négy 12 éves börtönbüntetése ítéltek. A szabad újságíró klubját is ilyen támadások érték. Ami a szólásszabadság sérelmeit illeti, idén is tudunk róla. Január 9-ben például 13 békés demonstrátort több éves börtönimberre ítélték azért, mert a kormány, a vietnámi kormány ellen úszítottak volna, és úgy gondolják, hogy a Viettán pártal ápolnának kapcsolatokat. De a vietnámi kormány úgy gondolja, hogy ez a szervezet terrorista szervezet Kambodzsa. Az önök tavalyi állásfoglalása októberben is bizony utalt a kambodzsai helyzetre az emberi jogi dolgozókat zaklatták, és számos esetben jogi eljárás alá vonták. 70 e, e, egy 71 éves, igen, jól ismert újságíró esetét hoznám föl példaként, aki egy rendkívül ismert NGO, jól ismert NGO tagja. A Fenon Penny bíróság elítélte, azért például, mert úgy tűnik, hogy olyan munkát végzett, amely miatt 20 évre, 20 évre börtön büntetésre ítélték őt. Március 5-én fellebbezett, és most mindenkit felkérek arra, hogy az ő fellebezését támogassa. Az Amnesty is szólt pontosan annak érdekében, hogy nem volt méltányos a, az újságíró pere, és ami az ítéleteket illeti, demonstrációkra került sor, és egy 14 éves leánygyermeket például halálosan ö, mm, agyonlőtték, és megvertek sámo, számos békés petíciót benyújtó demonstrátort, és egyáltalán kivizsgálása sem került sor. Tájföld. A szólásszabadság részét képezi ugyan egy jognak, de végül is a mm, számítógépes törvény alá kerül, és a monarchia a királyság elleni fellépés részét képezi. Januárban 2013-ban Szangsuk illetőt elítélték például azért, mert az újságában két cikket megjelentett, és az ideiglenes szabadrábra helyezését elutasította a bíróság, pedig ő lelkiismereti ö, ö, okokból tette azt, amit tette, Malájföld. Az olyan NGO-k, amelyek kritizálták a kormányt és az emberi jogokat, így például a meleg jogokat próbálták promocionálni, az ő jogaikat is korlátozták és börtönbüntetésre kerültek, került sor. Indonézia. Az Amnesty International rendelkezik egy olyan dokumentummal, amely arról szól, hogy az emberi jogi harcosokat börtönbe zárták forradalmi tevékenységért, lázadásért, és akár 20 éves börtönbüntetéssel is sújthatják őket. Egy professzor például 15 évre ítélték azért, mert nyilvánosan protestált 2007-ben az, az állam elnöke ellen. Úgymond egy olyan ö, zászlóval ö, demonstrált, amelyen a szabadságért szólt és bizony Jávába kell sokszor több száz kilométerre elmenni külniük azoknak, akik, akik tartanak az ilyen ítéletektől, az úgymond Isten káromlást is felhozzák például, mint érvet azok ellen, akik esetleg kisebbségi vallást vagy kisebbségi véleményt képviselnek az országban. A sihita vezető a, kelet Jávából istenkáromrásért került börtönbe több évre. Azon emberi jogi um, külön megbizottunk, aki majd odalátogat, reméljük, hogy a külön megbízottnak lehetősége lesz ellátogatni az országba idén, és beszámolni mindarról, ami ott történik, az emberjogi sérelmekről, a kínzásról, és az ítélet nélküli kivégzésekről lehetőség van Indonéziában mindenre. A Szájt is például így gyilkolták meg, és akik őt meggyilkolták, az elkövetőket nem vonták bírósági per alá. Fülöp-szigetek. Tudom, hogy az Európai Parlament nyomon követte, figyelemmel követte azt, hogy nem büntették egy újságíró gyilkosát, Domiseko Mindelau gyilkosát az országban, és szeretnénk, hogy igazságszolgáltatásra kerüljön sor 2009 óta a fele a 197 ö, ö, ö, feltételezett elkövetőnek még mindig szabad lábon van, és bizony vannak olyan áldozatok, családtagja is, akiket meggyilkoltak. Milyen már? Túl sok részletet nem szeretnék önökkel megosztani, a Myanmari helyzetről. Egy külön fejezetet szentelünk majd ennek a kérdésnek. Történtek előrelépeslek, de a, a szabad szólást még mindig korlátozzák, és számos elítéltet szabadlábonra helyeztek, de mások még mindig börtönben sínylődnek, és több részlettel is szeretnénk majd a kérdéssel kapcsolatban szolgálni a szólás szabadság korlátozását abban a kontextusba kell helyezni, hogy az igazságszolgáltatás rendszere általában gyenge dél-kelet-ázsiai országokban, számos országban, Myanmarban, Indonéziában és Kambodzsában is, vagy Fülöp, a Fülöp-szigeteken is. És gyakran egész olyan ö, sorát látjuk az aktivisták és emberjogi harcosok ö, ö, sérelmeinek, amelyek a helyzetet csak súlyosabbá teszik. Vannak olyan esetek, ahol úgymond nép, népírtással ö, vádolt személyeket sem ö, vontak például Indonéziában ö, bíróság elé, és gyilkosságok elkövetőit Kelet-Timorban sem, sem ad, adtak ki, pedig voltak olyan kiadatási kérelmek, amelyek beérkeztek az országokba, de egyelőre szabadlábon tartózkodnak ezek a személyek. Amennyiben az igazságszolgáltatás nem ö, valódi és ilyen súlyos követ, bűncselekményeket sem ö, ö, követnek ö, ítéletek, hát bizony ott a jogállamiság alapjait kell megkérdőjelezni, és a szólás szabadságát is számos esetben sértik, méltánytalan bírósági eljárások során rendszeresen. De szólnunk kell a kínzásokról, a a nem megfelelő bánásmódról, elbánásról, hogy vallás, hogy vallomásra hogyan kényszerítik a mm, kínzáson keresztül a kihallgatottakat, és az ENSZ egyezménnyel ellentétes bánásmódban részesülnek ezen személyek. Indonéziában például a büntető törvénykönyv definíciója sem ugyanaz, mint az ENSZ emberi jogi nyilatkozatában szereplő definíció. Tudunk számos esetben a kínzási esetekről, megtorlásáról békés demonstrációknak is Fülöpszigeteken néhány törvényt megszavaztak már a kínzással kapcsolatban és az eltűnésekkel kapcsolatban, erőszakos eltűnésekkel kapcsolatban, de tudunk még az ilyen eltűnésekről és más emberi jogi sérelmekről is és ezen meglévő jogok végrehajtása igen lassan történik meg, úgyhogy nagy űrtátong a létező érvényes törvények, valamint a gyakorlatban létező jogorvoslatok között. A szólásszabadság korlátozása az emberi jogi harcosok esetében még mindig nagyon sok dél-kelet-ázsiai országban folyamatosan jelen van, és ez nagyon nagy problémákat okoz. Ez egy olyan régió, ahol a halálbüntetést a könyvekben is tanítják, és az Európai Unió számára ez egy nagyon fontos probléma, aggasztja az Uniót. Dél-Kelet-Ázsiában szabadon végzik ki az embereket, tehát hajtják végre a halálbüntetéseket, Vietnámban kábítószer tartása miatt kivégeztek embereket, több mint 500 személy jelenleg várja a halálbüntetés végrehajtását voltak azonban bizonyos pozitív fejlemények Maláziában és Szingapurban a kábítószer kereskedelemhez kapcsolódva, valamint a halálbüntetéssel kapcsolatosan. Vannak olyan országok, ahol folyamatosan illegális módon folynak le a tárgyalások, nem méltányos bírósági eljárások folynak. El lehet gondolkodni a média szerepéről is ezen a regionális szinten, ahogy már mondtam korábban is, a regionális kontextust még mindig nem veszik megfelelő figyelemmel mindig nem veszik figyelembe megfelelő módon Itt a jogsérelmek kapcsán, a jogorvoslatokat nem kapják meg a személyek, az érintett személyek, az ASEAN emberjogi nyilatkozata, nyilatkozatának a megszövegezése elég gyenge, szövegezés. Azzal szeretném zárni, hogy ...2012. június másodikán elfogadott emberjogi jelentésben is látjuk azt, hogy az Európai Parlamentnek úgy szerepet kell játszania, abban, hogy elítéli a Dél-Kelet-Ázsiában végben menő jogsérelmeket, és felkérjük és sürgetjük az Európai Uniót arra, hogy támogassa az igazságszolgáltatás méltányos működését, a politikai és pénzügyi támogatást növelje az emberjogi harcosok számára, támogassa a szólásszabadságot, és a halálbüntetés eltörlése mellett álljon ki, támogassa a, az, az összes kezdeményezést a halálbüntetés ellen. Köszönöm. Thank you very much, and I think we have... Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Most most pedig a Nemzetközi Emberjogi Szövetség képviselője az EU mellett, Gael du Sepulcre asszony következik. Merci beaucoup de... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy szót kaptam. A francia nyelven szeretném elmondani a beszámolómat. Szeretném felhívni az Európai Parlament figyelmét specifikus helyzetekre emberjogi témában. Itt különleges országokról van szó, ugye, specifikus országokról. Először is a kambodzsai és burmai föld fosztással kapcsolatosan szeretnék néhány dolgot elmondani, nevezetesen ugye itt a kereskedelmi megállapodásra is utalni kell. A, itt az Emberjogi Albizottságban is figyelembe veszik azt a stratégiai keretet, amelyet 2012. júniusában a bizottság meghozott, és az emberi jogi kérdéseket mindenképpen integrálni szeretné az Európai Unió kereskedelmi politikájába is, éppen ezért az önök albizottságának nagyon fontos szerepe van ezen a területen. Szeretnék aztán beszélni a szólásszabadság kérdéséről, specifikus kérdésekről Vietnámban, Tájföldön és Laoszban aztán szeretnék majd néhány szót szólni Indonéziáról és az utóbbi fejleményekről. Azzal kezdeném. Tehát Kambodzsával kezdeném. Először is szeretném jelezni önöknek azt, hogy az en, a helyi NGO-k részéről ö, itt vannak képviselők, ahogy Lockbiller asszony elmondta, tehát majd kérdezhetnek tőlük a részletekről, hogyha ezt akarják. Itt van Virág Kileng úr köztünk, és mm, Evi Schuller asszony, akik szintén tagjai a Nemzetközi Emberi Jogi Szövetségnek. Tehát Kambodzsával kapcsolatosan először is üdvözlöm azt az állásfogalást, amelyet az Európai Parlament 2012. októberében fogadott el, és amely jól leírja a helyzetet a földek elfoglalásával kapcsolatosan, és az ezzel kapcsolatos jogsérelmekkel kapcsolatban. Tehát földek elfoglalása, elkobzása, sáról van szó. Sok, es, sok esetben ezek erőszakos módon történtek. Szeretnék utalni az Európai Parlament állásfoglalására, sőt a bizottság javaslatára nevezetesen, hogy fel kell lépni ezen föld fosztások ellen, föld elfoglalások ellen, a, és ezt a kereskedelmi megállapodásban is be kell venni. Ami a legutóbbi fejleményeket illeti, az októberi állásfoglalás elfoglalása óta a nyomonkövetéssel kapcsolatosan hogyan is áll a helyzet. Tehát a legutóbbi fejlemények a következők tud kell tudni, hogy a föld koncepciókat a kambodzsai kormány adja ki, tehát az engedélyeket. Olyan hiányosságok vannak azonban az irányelvben, ezen folyamat tal kapcsolatosan itt van átláthatóság terén, hogy nem lehet megvalósítani megfelelő módon ezeket az engedélyezéseket. Jelenleg 15 engedélyezésről van szó, ez több mint 80 ezer hektárt jelent, földhektárt jelent a moratórium óta, tehát ennyire adta ki engedélyeket ez egy nagyon súlyos probléma, ugye kobozzák a földeket, a helyzet nem igazán jó október óta. Különböző esetekre utalhatunk. Először is novemberban nyolc falusi embert tart, tartottak fogva, és ők a repülőtér mellett egy faluban éltek, és egy tüntetésre mentek volna az, az azán, egy azán találkozó kapcsán. December 13-án Szonándó úrnak nem engedélyezték a, a fellebbviteli eljárása során a, az, hogy szabadlábon maradhasson. A fellebbviteli eljárása március 5-én lesz, és az Amnesty International és a parlament is odafigyelnek majd erre a meghallgatásra március 5-én, aztán 27-én a Pnompeni bíróság három évre ítélte Pompan Alikádó, ami a mi ö, kambodzsai ö, képviseletünk még mindig 12 bebörtönzött emberről tud földkobzás kapcsán. Ami a nyomonkövetést illeti, tudni kell azt, hogy nem kaptunk hivatalos választ az Európai Bizottságtól azzal kapcsolatosan, hogy vizsgálatot indíthassunk az emberjogi sérelmekkel kapcsolatosan, pedig az októberi állásfoglalásban erre utalás van. A bizottságtól különböző érveléseket kaptunk, amelyeknek értelmében kérdőre rónják a vizsgálatot, szükség lenne egy véd, nemzetközi védelmi mechanizmust létrehozni. 2012. októbere óta az ENSZ rendkívüli képviselője tanulmányozta a nagyon súlyos jogsérelmeket a földek elkobzása terén, tehát mindenképpen fontos lenne a vizsgálatot lefolytatni. A második érvelés az volt, hogy a kereskedelmi preferenciák felfüggesztése negatívan hatna a lakosságra, de ugye itt a különböző lakosokat ki, kitúrják a földjeikről, elkobozzák a földjeiket, és mindenképpen tudni kell azt, hogy a kereskedelmi megállapodás keretén belül vizsgálatot folytatni nem igazából jelentene automatikusan felfüggesztést, a tárgyalásokat meg kellene nyitni a kambodzsai kormányjal, és konkrét eredményeket kell elérni ott a helyszínen. Persze egy ilyen tárgyalási szakasz akár két évig is tarthat. Arra van szükség, hogy az Európai Parlament továbbra is folytassa a vitát e kérdésről, és rávegye a bizottságot, hogy indítson el vizsgálatot. Jelenleg az Európai Parlament úgy gondolja, hogy nagyon súlyos a helyzet, éppen ezért a bizottságnak foglalkoznia kell ezzel az ügyel, és a parlamentet meg kell hallgatnia. A egy helyszíni látogatásra is szükség lenne, mert ezek a látogatások magukban foglalnak különböző találkozókat a civil társadalom képviselőivel és az érintett felekkel. Tovább folytatnám a burmai helyzettel. Burmában is nagyon aggasztó a helyzet földek elkozása terén. Itt is olyan jogsérelmek vannak, amelyek amelyekről dokumentációt állítottak össze az ENSZ képviselői 2012-ben, szeptemberben. Dokumentálták a jogsérelmeket, és az erőszakos fellépéseket a protestálókkal szemben. Nyolc nappal ezelőtt visszajött egy delegáció Burmából, és úgy tűnik, hogy a civil társadalom nagyon sok kész résztvevőjét től koboztak el földeket. Szeretném kiemelni azt, hogy a beruházások növelésével a helyzet továbbra is súlyosabb lesz és rosszabbodni fog. A 39-es bekezdésekkel utalni. A megállapodásban a privatizáció, a burmai beruházásokkal kapcsolatosan megvan annak a veszélye, hogy a jogsérelmek növekednek. Éppen ezért óvintézkedésekre van szükség, már a külön képviselő is rámutatott erre, valamint David Martin, a jelentéstevő úgy szintén, ugyanis van a parlamentnél jelenleg egy állásfoglalás tervezet, amelyet holnap fog az INTA szakbizottság megvitatni, és ezek az óvintézkedések foglalkoznak a vállalatok szociális felelősségével is. Tehát több óvintézkedésre van szükség. Az elsőről szól a külön képviselő, a jelentéstevő, egy olyan jogi keretre van szükség, amely lehetővé teszi a földek megtartását és, a, és fellép az elkobzások ellen. Mianbárban ugye nagyon különleges a helyzet, éppen ezért egy kötelező érvényű jogi keretre lenne szükség. Számos olyan óvintézkedésekre van szükség, és kötelezettségekre van szükség, amelyekkel csökkenteni lehet a problémákat, független monitoringra van szükség, valamint a viták megoldására. Ha figyelembe vesszük a kereskedelmi preferenciákat, hogy ezeket visszaállítjuk, vagy nem, vagy felfüggesztjük. Az Európai Parlamentnek van bizonyos eszköztára, hogy hogyan is haladhat előre ebben a dossziéban, mit, milyen hasznos forrásokat lehet bevetni, hogy megfelelő módon lépjenek fel, és milyen mechanizmusokat lehet kialakítani. Megpróbálom lerövidíteni a további mondandómat a szólásszabadsággal kapcsolatosan. A Nemzetközi Emberjogi Szövetség kiadott egy jelentést egy hónap, egy héttel ezelőtt a vietnámi helyzettel kapcsolatosan, szólásszabadság és a bloggerek helyzetét illetően az, az Amnesty International képviselője már elmondta, hogy mik is az aggodalmaink van a, egy új ö, jelentéstervezet, amely foglalkozik a témával. Mindez ö, kapcsolódik a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos ö, tárgyalásokhoz, ö, Vietnámmal kapcsolatosan is. Ö, van egy hatástanulmány, amely 2008 óta tanulmányozza a helyzetet. Az összes emberi jogot be kell venni ezen túl a hatástanulmányba, integrálni kell az emberi jogokat, és a szabadkereskedelmi szerződésekkel kapcsolatosan a nyomonkövetési mechanizmusokat is ki kell emelni a fenntartható fejlődés című fejezetben, a szólásszabadságot szintén be kell venni, a szerződésbe az ilyen típusú mechanizmusok természetesen csak bizonyos számú garanciák mellett működhetnek. Tájfölddel kapcsolatosan szeretném felhívni az Európai Parlament figyelmét a szomjott ügyre, csak úgy, mint a Tájföld déli részén két harcost gyilkoltak meg, aztán ott van a szombat szomfoni eh, helyzet, végül pedig nagyon röviden Indonéziáról annyit, hogy az Európai Parlament odafigyelhetne egy új dokumentumra, amely a 2013-as elnöki tevékenységekkel foglalkozik, és ez a jelentés nem domborítja ki megfelelő módon az emberi jogokat, és valószínű, hogy lesznek békés tüntetések is, de a részletekről, ha akarják, akkor majd később információkat adok. Aztán voltak a kisebbségek ellen is jogsérelmek, erőszakos fellépések számos esetben számos esetben halál esetekre is került sor. sor. A, a, a terrorista ellenes felépések kapcsán. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you very much. And before I give the... Köszönöm szépen. Mielőtt Van Hoffen úrnak megadom a szót, üdvözlöm a brunai nagykövetet. Incitatus Serbini Ali, welcome. A nagykövet urat szívből köszöntöm, és itt vannak a tájföldi, indonéz, Filip, Fülöp-szigeti és indonéziai nagykövetek is. Őket is köszöntöm, köszönöm érdeklődésüket, ennek is nagyon örülünk, és úgy gondolom, hogy már nagyon érdekes vitát folytattunk néhány hónappal ezelőtt néhányukkal egy ebéd során, ahol sok mindenben egyetértettünk, és nem pusztán kritika volt, bár, tehát elis, bár elismertük azt, hogy az országokban pozitív fejlemények is vannak. Értem, én szeretném hangsúlyozni, hogy értettem az önök megközelítését, de kérem, önök is fogadják el, hogy az Emberi Jogi Szakbizottság fő feladata, hogy azokra a dolgokra figyeljünk, ahol még nincs jelentős fejlődés, vagy még nem olyan jól áll a helyzet. Azért említem ezt meg, mert mindkettejük márra kapcsolatban olyan kérdéseket vetettek fel, amelyeket a külügyi szakbizottság március 5-én meg fog tárgyalni, amikor itt jön, lesz a Miamári elnök. És ha jól tudom, a nagykövetség is már lázasan készülődik. És úgy gondolom, hogy a mostani vitában a felszólalásokat talán majd oda is elvihetjük. Rory Manhofen úr az Ázsia csendes óceániai rész vezetője az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatalában. Köszönjük, hogy eljött, bár tudjuk, hogy ez egy brüsszeli iroda. Thank you very much, uh, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt EP képviselők, nagykövet urak, az ázsiai misszió nagykövetei, kedves kollégák! Meg próbálok úgy eljárni, ahogy az elnök asszony javasolta, tehát remélem kiegyensúlyozottan, de mégis rámutatni azokra a dolgokra, amelyek pozitívumnak tekinthetők az ázsiai térségben, másrészt pedig eh, különböző kihívásokat is kiemelnék. Talán az emberi jogi főbiztos ázsiai hivatalának eh, munkájáról. Bankokban egy kis regionális irodánk van, mind a tíz eh, ASEAN tagországgal, valamint az ASEAN titkársággal és az új ázsiai emberi jogi mechanizmussal dolgozik. Kambodzsában volt már 20 éve egy országos hivatalunk, és ott eh, a párizsi béke megállapodások, a 93-as béke megállapodások értelmében folytatja munkáját. Továbbra is technikai segítséget nyújt a az emberi, a kambodzsai emberi jogi helyzet különleges előadójának. Ezt a mandátumot a régi emberi jogi biztos hozta létre, meghosszabbította a megbizatást az emberi jogi tanács. A közelmúltig alapvetően kívülről követtük nyomon az ázsiai fejleményeket. Az országok jelentős emberi jogi fejlődését pedig már közvetlenül támogatjuk. Az Európai Unió támogatásával az új Miamári Emberi Jogi Szakbizottsággal is együttműködünk, hogy országra térjek rá. Tangshan elnök a múlt évben meghívta a főbiztos hivatalát arra, felkérte, hogy Miamárban egy országirodát hozzon létre. Nagyon izgatottan várjuk ezt, már tárgyalunk a kormányjal az úgynevezett vendéglátóország megállapodásról, amelyel alapunk lenne egy ilyen hivatalra. Je, mm, nincs sok előrehaladás, de reméljük, hogy a kezdeményezés idén majd folytatódhat. Addig pedig rendszeresen bankokból látogatunk Myanmarba, három fő segíti a humanitárius ügynökségeket Myanmarban. A közelmúltig pedig az ENSZ Timor-Leszti támogató missziójának voltunk része, Timor függetlenné válása óta. A misszió most megbizatását letöltötte, és Timor-Lesztben, amely valószínűleg az ázsiai, az ASEAN tagjává válik a következő időszakban, majd folytatjuk a munkát talán részrehajló, bocsánat, talán részlegesnek tűnhet, de mégis fontos nemzeti és regionális aktivitást jelenthet ez majd. Szeretnék az ASEAN intézményi mechanizmusainak, kereteinek fejlődéséről beszélni. Először is országos szinten négy nemzeti emberi jogi intézményünk van az ASEAN országokban. Tájföld, Indonézia, Fülöp-szigetek Malázia. Ezek az országok, nos, ezek mind jó fejleményeket tettek, és a nemzetközi szint akkreditációs státuszát érték el, ez tulajdonképpen a párizsi elveknek való megfelelést jelöli. Hasonló intézmény van timor Pavedóriában is. Ez egyfajta ombudsmanhoz hasonló dolog, de ugyanaz a feladata, mint a Nemzeti Emberi Jogi Intézményben. Myanmarban is létrehozta a saját emberi jogi szakbizottságát tavaly, 2010 végén talán, amely már működik, egy elnöki határozat alapján. Jelenleg pedig a saját jogszabályait próbálja meghatározni, hogy megfelelő jogalappal működhessen részt veszünk ebben a folyamatban, és reméljük, hogy ez a jogszabály megfelelő függetlenséget és hatékonyságot biztosít majd egy ilyen jellegű intézmény szempontjából fontos függetlenséget, ami a többi ázsiai országban is már megvalósult. A nemzeti intézmények nagyon fontosak. Nemzeti szinten, de regionális szinten is együttműködnek, segítik egymást. És közösen új témákat, új kérdéseket karolnak fel az ázsiai országok szempontjából közös problémákat. A második pontos fejlemény az ASEAN 40 éves évfordulójával merült fel, amikor ASEAN egy új kartát, egyfajta új szervezeti víziót fogadott el. Ebben a kartában most először jelent meg a nemzetközi emberi jogi és humanitárius normák iránti kötelezettségvállalás. Elkötelezve az első regionális emberi jogi mechanizmus kötelezettsége iránt ázsiai kontextusban ne felejtsük el, hogy ez az egyetlen olyan régió a világban, amelynek nincsen elkötelezett az Európai Emberi Jogi Testületekhez hasonló szervezet és elkötelezettség. Nagyon nagy régió ez, és ilyen, igen, nehéz lenne egy ilyen célt megvalósítani. Annak ellenére persze, hogy lehetséges és szubregionális szinten, tehát kisebb országok csoportjának együttműködésével a regionális emberi jogi mechanizmusok már működhetnek, és ez nagyon fontos lépés. Nagyon fontos tapasztalat. Olyan, amelyel pozitívan kell, hogy foglalkozzunk. Ami a mechanizmus, tehát az ASEAN kormányközi emberi jogi biztos, vagy bizottságot illeti, ennek vagyok az elnöke, viszonylag gyorsan Múkodik, kialakította a mandátumát, referencia alapját, a vezetők ezt elfogadták, és 2010-2011 óta már működik is a csoport. Az első modell és a, az ICH mandátuma őszintén szólva mondjuk így korlátozott volt. Hiányosságok abból adódnak, hogy az ICA tagjai kormányzati szervek, a szakértők pedig kormányzati képviselők, nem pedig független szakértők, ahogy azt európai emberi jogi vagy afrikai szervezetekben, vagy a, az Amerikán belüli emberi jogi szemben, szervezetekben látunk. Az ICA tehát eh, kormányközi mechanizmus, nem annyira független emberi jogi szervezet. A mandátuma pedig alapvetően tanácsadó, támogató a jellegét tekintve. Nincsen semmiféle határozott védelmi megbizatása az egyéb nemzeti mechanizmusok különböző esetekkel, kérdésekkel foglalkoztak az Amnesty és az FIDH kérdéseivel foglalkoztak, mint az emberi jogvédelem, stb. stb. emberi jogi eseteket. Az ICSA nem foglalkozik ezzel sokkal, inkább egy ilyen támogató megbizatása van. De mégis nagyon hálásak vagyunk, hogy kialakult ez a szervezet, hasonlóan más régiók tapasztalatához Európában is ez volt, minden egyes szervezet jelentős mértékben alakult, fejlődött az idők során, és a megfelelő vezetéssel, tagá, tagsággal, civil társadalommal való interakcióban is az, az e, ICSA fejlődhet. Majd az első négy-öt év után nyilván át fogja tekinteni munkáját ez a szervezet, és ami fontos reflekcióra ad lehetőséget, és adott esetben módosíthatja is a jelenlegi mandátumát. Ugyanakkor pedig az ASEAN elkötelezte a, az AHRD iránt a nőkkel és gyerekekkel kapcsolatos munkája iránt is elkötelezte magát, ami azt jelenti, hogy egyfajta függetlenséget jelent számára, és nagyon értékesnek tekinthető. legalábbis a nők és a gyermekek joga terén proaktívabb szerepet tölthet be, mint az ARD saját maga. Nagyon fontos új intézmény ez, és úgy gondolom, hogy egy olyan kapcsolati pont az európai és az új ázsiai rendszer között, amely jelentős támogatásra ad majd lehetőséget. Az ARD egyik első le, lépése az új emberi jogi nyilatkozat volt, hosszú vitasorozatot követően a kormányzati képviselők ezt véleményünk szerint nem elegendő civil társadalom bevonásával, konz- velük való konzultációjával folytatták. Tehát a saját prioritásaik jelentek meg a nyilatkozat tervezetben de végül is ezt elfogadták a vezetők a múlt évben. És ennek nagyon sok fontos emberi jogi elemek kötelezettségvállalása van. Átfogó a emberi jogi kérdések, nagyon fontos elvek tükröződnek benne. Hiányossága talán az, ahogy a főbiztos jelezte, és sürgetett is erre vonatkozóan, tehát kétféle hiányossága van. Nagyon sok jog, ami megjelenik a nyilatkozatban, sajnos a nemzeti jog értelmében, a nemzeti jog alapján kerül értelmezésre, ami némi korlátot jelent a jogok teljes nemzetközi emberi jogi rendszer szerinti értelmezésének. Másrészt pedig a nyilatkozat alapvetően a felelősségeket és a jogokat hangsúlyozza, ami persze regresszív értelmezésre ad bizonyos esetekben lehetőséget. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy fontos, hogy az ASEAN vezetők, amikor elfogadták ezt a nyilatkozatot, a Phnom Penh nyilatkozatot, akkor elkötelezték magukat, hogy az ASEAN nyilatkozatot úgy értelmezik és alkalmazzák, hogy az megfeleljen a tagállamok nem, nemzetközi emberi jogi kötelezettségeinek. És ez nagyon fontos fék és ellensúly, hogy a korlátozásokat ne az, a nemzetközi emberi jogi kerettel ellentétesen értelmezzék. Úgy gondolom tehát, hogy ezt a gyakorlatban valóban alkalmazni lehet majd. Az egyik legfontosabb ARDR prioritás az emberi jogi területen való felelősségvállalás, amit az, em, az Európai Intézmények, az Európai Unió, Unió tesz, a nemzeti intézmények a e területen, európai országok nemzeti szinten is dolgoznak a vállalkozások és emberi jogok témájában és ez is az új ASEAN emberi jogi rendszerbe be fog majd kerülni. Néhány kulcselemre térnék most rá, amely az ASEAN országok tendenciáját, dinamikáját jellemzi, az ngo kollégák kérdéseivel kapcsolatban is tulajdonképpen. Úgy gondolom, hogy ezek a kérdések végül is a demokratikus átalakulással, konszolidációval függnek össze a régióban. Az elmúlt két évtized igen lényeges változásokat hoztak az ASEAN országokban. Vietnám és Laos persze még mindig az egypártrendszer modelljét követi, de az összes többi országban terjedt, kiterjedtek a, az új demokratikus intézmények a Myanmar például egy nagyon jó példa, ahol nagyon fontos politikai változásokra kerül sor. De még a jobban megalapozott demokráciákban is látható, hogy dinamikája van az emberi jogi kérdéseknek. Tájföldben nagyon ingatag vagy változó volt a helyzet, politikai polarizáció, amely sajnos 2010-ben új politikai erőszakhoz vezetett, Nos, mégis egy nagyon érdekes kiegyezési, megegyezési periódust tudott elérni. Egy nagyon jó jelentés született erről, a beszámoltathatóságról, az intézményi reformokról. Tulajdonképpen ezt nekünk majd nyomon kell követni, mert ezek a változások Tájföld föl jövőjében fontosak lesznek. Maláziában is a politikai környezetet hosszú ideig a biztonsági törvények, publikációs korlátozások beárnyékolták. Egy-két évvel ezelőtt és nyilvánvalóan jelentős szankciók is vannak, de a fejlődés lényeges mégis. A kormány új törvényeket vezet be, új jogszabályokat, de fontos változások ezek mindenképpen. Az ellenzék nagygyűlései, hasonlók mind új lehetőségeket kapnak, terelett ezeknek, és Indonéziában, ahol akár majd, majd egy évtizede vagy kicsit több is, a demokrácia konszolidációját fizet, figyelhetjük meg, a jövő évben új elnöki választások is lesznek. A vallási tolerancia például a főbiztos a tavaly novemberi látogatási során megállapította a kisebbségek elleni erőszak csökkentése, síták, keresztények elleni erőszak az amádi közösség elleni erőszak csökkenése. Ezek nyilvánvalóan új kihíványok, a szekuláris hagyományok, az alkotmányos hagyományok szempontjából az országban, de egyáltalán a vallási kultúra, a vallási türelem kultúrája szempontjából is. Nagyon sokat hallottunk az Amnesty és az FDH, FDH-tól is e kérdéskörben az újságírók, bloggerek Vietnámban, a a tájföldön a királyi jog érvényesítése, a cáfolatok alkalmazása, az opozíció, illetve a rágalmazása az, az ellenzék tagjai ellen, környezeti, szociális aktivisták ellen. Nos, etéren is mind van változás több országban is, legutóbb Laosban Szombat Szomkong úr figyelmét is felkeltette ez. Ezek nyilván összefüggnek a régió további konfliktusai, erőszak jeleivel is, folyamatos feszültség van, Myanmarban, Kacsin államban, van, Indonéziában is felmerült Dél-Tájföldön, a Fülöp-szigeteken. Bár eh, ott most új béke, megállapodás ellenére is folytatódik az erőszak. Van még két alapvető kérdés, bár látom, hogy időm letelik, de talán ez még nem merült fel. Az egyik a migráció, amely nagyon komplex ebben a, a kis régióban. Ezek az országok egyrészt migráns munkás forrás, külső, de befogadó orrás is. Jelentős dokumentált és nem dokumentált migráció van a munkavállalók körében a régión belül is. De tranzit helyet is jelentenek jelentős menekült destináció, a különböző menekült destinációtól függően átmenő tranzit hely is ezek az országok, milyen már például Malázia felé. A menekültesek nagyon gyakran ezekben az országokban lévő öm, csempész csatornákon keresztül jutnak el Ausztráliába például. Erre regionális rendszereket kell majd felállítani, ez óriási kihívás lesz. Egy hiányosság továbbá a menekült egyezmény ratifikálása, amely alá épp, mely alapozná, megtámogatná ezt a fajta áramlást a régióban. Úgy gondolom ez fontos kihívás, és talán egy olyan terület, amiben az Európai Unió is tapasztalatával a regionális rendezéshez hozzájárulhatna a migráció és a menekültügyek kereséhez. A következő és az utolsó az a halálbüntetés. Ez is nagyon érdekes terület. Fejlődés látható az ázsiai kontextusban. ASEAN a jelenleg a halálbüntetés vitájában tényleg az élvonalon van. Vannak nagyon erős a az eltörlés mellett kiálló országok, Szingapúr, stb. De nagyon érdekes, és vannak olyanok, akik meg akarják tartani, de vannak érdekes módon a kettő köztes, között lévők is, akik meg akarnák tartani a halálbüntetést, de, de csak egy moratóriummal, például Thailand és Tájföld és Indonézia. És nagyon érdekes Malázia, Szingapúr, ahol most, minthogyha eltávolodnának a halálbüntetés kötelező alkalmazásáról, és a bíróság döntési jogkörébe helyeznék át a halálbüntetés mérlegelését, különösen a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeknél. Um, tehát valahol a végcél itt mégiscsak a moratórium vagy a halálbüntetés el, eldöntése lehet, amit az ENSZ is támogat. Ezek a fő trendek, ez a legfontosabb dinamika, ami önöket bizonyára érdekli, és köszönöm az eddigi figyelmüket. Én is köszönöm mindhármoknak. Számos témát vetettek föl, és elemzést hallottunk. Számos kérdés járhatunk körül. Hadd reflektáljak arra, amit hallottunk. Például a Nők és Gyermekek Ázsiai Bizottságának tagjai most Brüsszelben vannak éppen, és felkértük őket, hogy látogassanak el ide, de nem fogadták el ezt a meghívást, mert úgy gondolták, hogy nem az ő megbizatásuknak része az, hogy egy ilyen fórumra, mint a mi szakbizottságunk ellátogassanak. Számos intézménnyel vagyunk kapcsolatban, és valahol néha ezek az intézmények ugyan korlátoznak is minket, abban, hogy megtárgyaljuk a kérdést. Mi nagyon szerettük volna, hogyha itt lettek volna, de most erre nem volt lehetőség. Ami az Emberi Jogi Nemzetközi Intézményt illeti, nos igen, léteznek már Ázsiában bizonyos intézmények, Különböző ombudsmenekkel a keleti partnerség országaiból fogunk ma délután eszmét cserélni és saját országainkban is eltérő standardok, normák léteznek, és hát bizony a fejlemények is eltérőek. Úgy gondolom nagyon érdekes volt kiemelni például, hogy az Európai Unió és a parlament számára is a az ázsiai országok és régiók menekült státuszának kérdése is egy fontos kérdés sajnos. Az EU tagok közül is vannak még, amelyek a migráns jogok meglévő egyezményét nem ratifikálták. Tehát nincs még összhang etéren, nem tudjuk, hogy mit tegyünk az emberi jogokkal kapcsolatban elmondjuk mindazt, amit ajánlásként megfogalmazunk, de sajnos tartanak, fenntartásokkal élnek néhány tagállamban a ratifikációval szemben. Most pedig Langieri úr a Zapatuki úr, aki a külügyi szolgálattól van e szekció vezetőségeként körünkben, és a az Amnesty International és az FIDH képviselői is rendszeresen az emberi jogi cselekvési tervre utalt, és hogy milyen tengelyeket azonosított be ezen régióban a külügyi szolgálat. Hogyan látja azt, hogy mire van szükség a régióban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lokbiller asszony elnök asszony. A dél-kelet-ázsiai régiót képviseljük számosan itt és az Európa Tanácssal is egyeztetünk, és látja azt, hogy kérdésekre szívesen nyitottak vagyunk. Nagyon fontos az emberi jogok kérdése, mint témakör az, a, a dél-kelet-ázsiai régióval folytatott párbeszédben folyamatosan napirendünkre tűzzük az emberi jogok érvényre juttatását, az emberi, a, hum, a civil társadalommal és a helyi és nemzeti szinteken is és folyamatosan egyeztetünk velük e kérdéskörben. Ahogy említettem, az emberi jogok kérdése az egyik legfontosabb és legintenzívebb ágazata a kötelezettségvállalásunknak ezen régióban. Különböző eszköztárral oldjuk meg ezt, mióta tavaly október 1-én átvettem ezt a feladatkört, bizony impresszált az engem, hogy milyen komoly munkát folytatunk e téren, arányosan még jelentősebb is ez a munka ö, lefedettség, mint esetleg más régiókban. Rendszeres formális és informális párbeszédet tartunk, hat országban már van ilyen párbeszéd ö, folytatása alkalmas fórumunk. Néhány nappal ezelőtt Laosban jártunk, fontos rendelkezéseket fogalmaztak meg az egyes partnerségi egyezményekben és megállapodásokban a legtöbb régiós országban. A bilaterális egyeztetések és kapcsolatok során az emberi jogok érvényre juttatása minden egyes eszmecsere során napirendre kerül. A kambodzsai kérdésre utalnék, például amikor ugye a kambodzsai földelkobzásokról volt szó, amikor Herman Van Rompuy elnök ellátogatott múlt novemberben Kambodzsába, akkor igenis felvetette um, um, a tárgyaló partnerével folytatott eszmecsere során ezt az adott kérdést. De biztos, amikor márciusban Vietnámba látogat, a gazdasági csúcsra, akkor a gazdasági csúcs egyeztetéseinek margójára kerül majd egy találkozó, pontosan e kérdéskörben is. Minden alkalmat megragadunk, amikor arra lehetőségünk van, például Laosban jártunk, és az emberi jogi aktivista kérdését, Szombat kérdését is felvetettük. Nagy aggályra, ö, nagy aggályunknak, komoly aggályunknak adtunk hangot a e kérdéssel kapcsolatban. Komoly ö, nyilatkozatokat teszünk, és számos projekttel rendelkezünk, finanszírozzuk a civil társadalom, nemzetközi, nemzeti és ö, helyi ö, szinteken, és az e-, különböző országokban. Említették önök is, hogy nagyon örülünk annak, hogy napjainkban üdvözölhetjük az Ázsiai Bizottságot a nők és gyermekek jogainak érvényre juttatásáért dolgozó bizottságról van szó, és tegnap egy találkozót tartottunk az Európai Parlament képviselőinek részvételével, és más intéz, intézményeket, EU intézményeket, és ö, belga fórumokat is meglátogatunk. Részleteket nem tudok megosztani még, mert most kezdődött ez a látogatás, de úgy tudom, hogy nagyon intenzív eszmecserét folytatnak a látogatók. Az ázsiai kormányközi ázsiai megbízottak már ellátogattak ide tavaly márciusban is. Brüsszelbe a kapcsolataink összetettek. Számos ö, mm, színes eszköztárral rendelkezünk e kérdéskörben. A Kambodzsával kapcsolatban el szeretném mondani azt is, hogy valójában néha át kell gondolnunk azt is, hogy amikor eszközökről gondolkodunk, azon, jav, azon megoldások, amelyeket javaslunk esetleg magukat, az emberi jogokat alá is áshatják. Például a kereskedelmi preferenciák kiterjesztése Kambodzsában nagyban segítette az országot, hogy az élet színvonalat, az élet minőséget javítsa, az elmúlt tíz évben megduplázódott, meg kétszereződött az egy főre jutó GDP például pontosan azért, mert kiterjesztettük ezt az eszközt, és az emberi jogok is javultak. Igen nagy figyelemmel követjük nyomon már csak rendelkezéseink alapján is az emberi jogok kérdését ezen megállapodások fényében, de hát mint legutolsó megoldás használjuk föl ezt az eszközt vagy ütőkártyát a kezünkben. Utaltak önök is már a meghívottak arra, hogy mennyire fontos emberi jogi nyilatkozat született tavaly novemberben. Tudjuk, hogy ez a nyilatkozat komoly vitát váltott ki a nemzetközi közösségen belül, a hmm, régió partnerei között, és aggályoknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy az egyetemesség nem érvényesül. Mi is nagy figyelemmel követtük a nyilatkozat szövegét, és házon belül is intenzív egyeztetést folytattunk, és úgy érezzük, hogy úgymond megtelt a pohár, és hát az is igaz, hogy pár évvel ezelőtt meg sem álmodnunk sem lehetett volna arról, hogy egy ilyen nyilatkozat megszülessen. Mi úgy érezzük ezzel kapcsolatban, hogy jó alapot szolgáltathat ezen nyilatkozat arra, hogy a dél-ázsiai partnereinkkel a végrehajtáson dolgozzunk, biztosítva azt, hogy az egyetemesség aspektusa is érvényesül, és tiszteletben lesz tartva minden egyes aspektusa szempontjából. Azt gondolom, hogy jó alappal rendelkezünk arra, hogy elkezdődjön a munka az emberi jogok kérdésében a régióban. Ez fontos a kapcsolataink szempontjából, hiszen szeretnénk előlépni etéren, és a regionális szinten a kötelezettségeinket valóban ilyen szempontból is betartatni. Egyes országok egyedi eseteiről is hallottunk, mindegyikre nem referálnék, de természetesen készek vagyunk arra, hogy bilaterális szinten megválaszoljunk az egyes kérdéseikre. Különösen aggasztó számunkra az elmúlt napokban Szomfon ö, emberi jogi aktivista helyzete. Aston asszony is utalt már erre decemberben is kértük, hogy egy külön megközelítésben, egyfajta demársban ö, járhassunk el ezzel kapcsolatban, és megpróbáljuk megvitatni, hogy hogyan lehet legjobban segíteni az aktivista helyzetét, milyen lépéseket kell beindítanunk, hogy pozitív választ kapjunk sajnos egyelőre túl sok jó hírrel nem szolgálhatunk, de alapvető szerepet próbál ezen adott esetben az EU játszani, a demársban nem csak az EU szólal föl, hanem az USA, Ausztrália és Szingapur is, partnereink is, és a dél-kelet-ázsiai országok szempontjából ez fontos, hogy ezt a demársot, ezt a megközelítést meg, megfogalmaztuk és felléptünk, és majd meglátjuk, hogy a megkereséssel kapcsolatban a partnereink hogyan lépnek. Azt is érdemes tudni, hogy számos ázsiai képviselő is ilyen eh, kiánba Laosba látogatott, hogy erről a kérdésről tárgyaljon. Azt gondolom, hogy ez egyfajta jó hírnek eh, eh, kezelhető az elmúlt évek történeteihez viszonyítva, de hát természetesen bilaterálisan bármilyen más kérdésükre nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Most pedig a tagoknak adom meg a szót, amennyiben szólni kívánnak. Ha nincs így, akkor én magam egy kérdéssel élnék, és aztán önhöz intézném ezt a kérdést. Egy javaslatom arról szólna, Van Coven úrhoz intézném a kérdésemet, Van Coven úrhoz, ami az üzlet ö, ö, vitel és az emberi jogok kérdését, a vállalkozás és emberi jogok kérdését illeti mi a véleménye, és azt gondolom, hogy nagyon ö, szép gesztus volt az önök részéről, hogy az EU-vietnami emberjogi párbeszédre lehetőséget adtak a Drúá szakbizottságból, hogy közvetlen párbeszédet folytathasson a vietnami képviselőkkel. Számomra ez nagyon jó leső volt, de egy kicsit más a megközelítésem, amikor az EU kereskedelmi politikájáról beszélünk. Remélem, hogy de biztossal nyílt vitát folytatok, ez, vitathatok, ezzel nem értek vele teljesen egyet akkor, amikor például a vietnámi kereskedelmi megállapodás folyamatáról beszélünk, ahol az emberi jogi kötelezett kötelezettségek úgymond technikai jellegűek, és keretet biztosítanak csak. Én nem gondolom úgy, nem csak Vietnámmal kapcsolatban, hanem minden érintett országgal kapcsolatban, hogy úgymond ö, ö, ö, azt mondjuk, hogy egyrészt ö, fokozott kereskedelmi kapcsolatokat kívánunk ápolni, akkor minden automatikus ö, emberi jogi ö, kérdés és helyzet javul majd attól automatikusan, hogy ilyen kereskedelmi kapcsolatokat fokozottan ápolunk az országokkal. Nem, az emberi jogok persze javulnak, helyzetük javulnak, de hát valahol nem csak a kereskedelmi kapcsolatokról kell gondolkodnunk, hanem más társadalmi rétegekről, akik vesztesei ennek a helyzetnek, úgyhogy más emberi jogi sértél, sérelmekről is lehet beszélnünk. Az EU közösségben szükségünk van ö, mérehatóbb vitára, itt a parlamentben is lefolytatjuk ezt, Csuba úrra is ö, ö, ö, tekintek most, amikor az emberi jogok kérdésének vállalati, szociális felelősségvállalási aspektusait járja körül jelentésében, bizony vannak ellentmondásos vélemények még egymás között is köreinkben ezzel kapcsolatban de a kül, külügyi szolgálat stratégiai keretében is Ugye itt nem csak egy hangzatos beszédről van szó, hanem érdemben is valóban javítani kell a szakpolitikákat. Ezek lennének megjegyzéseim, kérdéseim, és hát aztán végül, ami a de Gucht kapcsolatos levélváltásomat illeti, lehet, hogy ön erről nem tud, de kérném, hogy más felvetéseimre és az üzletpolitika, valamint emberi jogok kérdésével kapcsolatban mi a véleménye? Much. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy nagyon fontos aspektus, és egyre növekszik a fontossága ennek az aspektusnak. Van ugye egy kötelességvállalásunk a ö, kereskedelmi megállapodások kapcsán, nagyon sok minden benne van, politikai aspektusok is, Éppen ezért fontos a horizontális kapcsolatokat biztosítani a különböző politikák között. Nem régiben Tájföldön volt egy szem- szeminárium, és megvitattuk a támogatást Myanmarnak. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon komolyan veszük ezeket a kérdéseket. Nagyon-nagyon fontos Mindez a kereskedelmi politika szempontjából, de az emberjogi szempontból is. Hogyha meg akarjuk nézni mindezt technikai szempontból, akkor azt látjuk, hogy szintén nagyon fontos, de emberi jogi szempontból még inkább. Én úgy gondolom, hogy sokkal többet szeretnénk tenni a jövőben, Természetesen nincs minden művelettel kapcsolatos lista itt nálam, de vannak nagyon fontos olyan tevékenységek, amelyekkel foglalkozunk a jövőben, hogyha részletesebben akarják tudni, hogy hogyan is vesszük be a vitánkba ezt a fontos aspektust, akkor arról majd információkat kaphatnak. Igen, van, van még időnk az eszmecserére. A malái nagykövet kért szót. Nagykövet úr, azt hiszem, hogy már informálták önt, de van egy szabálya bizottságban, hogy a nagykövetségek képviselői maximum három percet kaphatnak felszólalásra. Most egy kicsit több az időnk, tehát 5 percet korlátozom a felszólalását. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy köszönetet mondjak az Emberi Jogi Albizottságnak, hogy lehetővé teszik számunkra és más kollégák számára is, hogy részt vehetünk ezen a ülésen, és szót is kaptam. Nekem azt tanácsolták, mielőtt idejöttem, hogy igen, tehát nekem ezt már megmondták, mielőtt idejöttem, hogy nagyon kevés az idő, és korlátozott a felszólalási lehetőségünk idő szempontból. Azt hiszem, hogy ez a téma nagyon fontos, éppen ezért megpróbálok azonban nagyon rövid lenni. Nem akarok olyan témákra visszatérni, amelyekről már szóltak a szakértők. Annyit szeretnék elmondani mindössze, hogy hogy a képviselők hallották a szakértők véleményét az Amnesty International részéről. Az Amnesty International is elismeri, hogy vannak új fejlemények, pozitív fejlemények Malajziában és, és az egész régióban, ahogy ami például az emberi jogok védelmét, előtérbe helyezését illeti. Tehát, ahogy mondom, nem akarok a vitába mm, részletesen belemenni. A, hallottuk, hogy mit mondott az Amnesty International képviselője a szólásszabadságról, a halálbüntetésről. Én azt mondanám, hogy a malái kormány erős teljesen hisz a az emberi jogok védelmében, a jogállamiságban, és ahogy az ENSZ jogi hivatalának képviselőjének a kollégája elmondta már, vannak új politikai fejlemények, reformok előtt állunk, készek vagyunk minden emberjogi aktivistával tárgyalni, annak érdekében, hogy a helyzetet javítsuk, ahogy elhangzott a szakértők részéről is már. vannak hiányosságok, de készek vagyunk a tárgyalásokra, a vitára, és azt hiszem, hogy ez a mai találkozó is egy nagyon hasznos fórumnak bizonyul, és más fórumokat is fel kell használni a témák megvitatására. Én teljes mértékben az önök rendelkezésre állok, a hivatalom, a nagykövetségi ajtaja mindig is nyitva áll önök előtt. Készek vagyunk a vitára, az eszmecserére, minnyájukkal. Hogy jobban megérthessük egymást, azt hiszem, hogy a megfelelő fórumokat kell felhasználni, akkor is, hogyha kritizálunk, mert a mechanizmusokon javítani kell ez a cél. Mindenről lehet tárgyalni együtt. Az egyik szakértő tett említést az, az ASEAN emberjogi nyilatkozatára. Ezzel kapcsolatosan annyit tudok elmondani, hogy még, még igazából ez nem egy végleges dokumentum, még nagyon sokat lehet javítani rajta, felül kell vizsgálni időközönként, ahogy az elnök asszony is mondta, az EU ö, meghívta a delegációnkat. Köszönjük ezt a látogatást. Azért vagyunk itt, hogy tanuljunk önöktől, hogy eszmét cseréljünk önökkel, hogy a legjobb példákat, a legjobb gyakorlatokat tapasztalatokat megtanuljuk és átvegyük önöktől. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, a nagykövet úr. Körbenézek. Tip úr. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować e, panu. Köszönöm szépen. Köszönöm Mangoven úrnak az elmondottakat. Az ő beszámolójában egy nagyon általános kommentárt fűzött az eseményekhez e téma kapcsán. Itt két aspektusról szeretnék szólni. Az egyik a vállalati szociális felelősség kérdése. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan platform, amelyet kapcsolatosan. Ugye az ENSZ már vezérelveket fogadott el, és a vita arról folyik, hogy ne csak egy korlátozott számú országra vonatkozzanak ezek az elvek, és ne csak az ENSZ tagországaira korlátozódjanak ezek az elvek. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament másrészt ugye részt vesz ebben a folyamatban, és vannak partnerségi megállapodásaink, partnereinkkel, éppen ezért ez is egy vita pont lehet, egy eszmecsere lehetősége lehet. Én azt hiszem, hogy itt két fontos dolgot össze kell kötni. Egyrészt ott vannak az emberi jogok, másrészt pedig üzletről van szó, kereskedelemről van, van szó, gazdasági tevékenységekről van szó, szélesebb körben. Tehát itt van egy interfész a gyakorlati dimenziókat figyelembe véve, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy olyan típusú tevékenységeket fejleszünk ki, amelyekben az üzleti világ támogathatja, segítheti a kormány képviselőit, és rálátással lehetnek arra, hogy az emberi jogok hogyan is hatnak ki az üzleti világra. Meg kellene nézni, hogy mely mértékben képzelhet el, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása a jogsérelmek elkerülésére is kihathat. Nagyon nehéz megmondani jelenleg, hogy például egy vállalat, amely gyermekekkel dolgoztat, szinte rabszolgaként, és egy vállalat, amely alacsony fizetéseket ad a dolgozóinak. hogyan fog versenyezni egy olyan vállalattal, amelynek nagyon magas szintű normái vannak. Beszélni kell a méltányos versenyről is. Mindez rámutat az emberi dimenzióra, az emberi aspektusokra is. Léteznek az ENSZ vezérelvei egyrészt, aztán másrészt ott van az Európai Bizottság, de ott van a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az OCDE, tehát mind ezen szervezetek működnek a vállalati szociális felelősség terén is. A vezérelvek szintén egy vita tárgyát képezhetnék. Hogyan lehet a támogatást biztosítani? Nagy örömmel hallottam, hogy volt szó a nemzetközi emberjogi intézményekről is. Tehát ahol léteznek regionális szervezetek, foglalkoznak a nemzetközi normákkal is, de fontos az, hogy hogyan is hagyják végre a nemzetközi ö, normákat. Ami a migráció kérdését illeti. Ugye folyamatosan visszatérünk e témához, ugyanis ez az európai térséget is érinti. A legtöbb migráns, akikről beszélünk, általában ö, a közel-keleti gazdag országokba mennek. Nagyon gyakran olyan országokba migrálnak, ahol nyíltan nem gyakorolhatják vallásukat, és ez egy probléma a közel-keleten. Vannak olyan országok, amelyek engedélyezik a vallásgyakorlást, de nagyon sok más országnak olyan alkotmányos mechanizmusai vannak, amelyek ezt nem teszik lehetővé, és gátolják a vallásgyakorlást. Én úgy, úgy gondolom, éppen ezért, hogy az önök tevékenysége az ENSZ térségében lehetővé teszi az önök számára azt, hogy nyomon követhessék a változásokat is, is az évek során. Nagyon fontos nem csak munkát találni például, és migránsnak lenni, hanem a megfelelő munkaügyi normák mentén és értelmében kell dolgozni, decens életvitelt kell biztosítani az emberek számára. Köszönöm szépen. a migránsok és családjaik jogaira is koncentrálnunk kell, ahogy ön most erre utalt. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, amelyről az öböl országaival való együttműködés során is eszmét cserélhetünk. Azt hiszem, hogy itt egyedi országokról van szó. Volt már vitánk Katárral kapcsolatban foglalkoztunk a, ezzel az országgal is. Szeretném a szakértőinknek visszaadni a szót az utolsó fordulóra. A külügyi szervezettel kapcsolatosan nem volt kérdés. Rias Sai úr, indonéz, az indonéz nagykövetség részéről. Three minutes. Kérem, hogy tartsa be a három percet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. A Malán nagykövethez kapcsolódva én is először is megköszönöm a lehetőséget. Az emberi jogi helyzettel, az általános ázián helyzettel és Indonézia helyzetével már sokat foglalkoztunk. Természetesen mi is úgy gondoljuk, hogy minden Indonézia, mind az Európai Unió tisztában van azzal, hogy mennyire fontos mind az emberi jogok, mind a demokrácia erősítése. Hadd jelezzem azt, hogy most eh, csak erre van módom, mit szeretne Indonézia az emberi jogok terén, a civil társadalom, az emberek közti kapcsolat és a, a, az Európai Unióhoz való kapcsolatok terén tenni. Először is ez utóbbiban ön, öszt, ösztöndíjakat kívánunk Európai Unióval kapcsolatban, ezt már tavaly megtettük idén is. Politikai, az Európai Parlament politikai frakciónak tisztviselői, a külügyi szolgálat, valamint a Friends of Europe Európa barája, barátai vagy az Ázsiai Tanulmányok Intézetének munkatársai számára ösztöndíjat biztosítunk. Lehetőséget adunk, hogy vallási vezetőkkel, tudósokkal, gondolkodókkal, diákokkal, egyetemistákkal találkozzanak, szemináriumokon vegyenek részt, kollégiumokba menjenek. Lehetőséget kapnak arra, hogy a diákokkal az Európai Unióról is beszéljenek, tárgyaljanak. Indonéz kutatók is az iszlám egyetemekről el fognak jönni, hogy kollaboratív munkát, tehát együttműködjenek Európai Uniós kollégákkal, és hogy megismerjék, hogy az Európai Unió hogyan kezeli a kulturális diverzitást, a radikalizmust diszkrimináció, szélsőségesség kérdéseit. Úgy gondoljuk ugyan, ugyanis, hogy ezek azok a kérdések, amelyekkel mind az Európai Unió, mind Indonézia szembesül. Szemináriumot eh, szervezünk az Európai Parlament Európai Néppárttal közösen egy szemináriumot, és itt is az emberi jogok és demokrácia kérdésére fogunk eh, összpontosítani, kulturális és vallásközi harmónia, a vallásos tolerancia, ez természetesen mind nagyon fontos kérdés, mind az Európai Unió, mind Indonézia számára. A bevált gyakorlatok átvétele számunkra nagyon fontos tanulságok levonása. A, ezeket a tevékenységeket szerettem volna elnök asszony felmutatni, csak hogy vázoljam, hogy hogyan kívánjuk az emberek közti a civil társadalommal való kapcsolatokat az európai, illetve az integráció erősítésére. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és nagyon sajnálom, hogy a belső kommunikációs problémák miatt nem tudtuk az ASEAN delegációval együtt tartani ezt a megbeszélést, de úgy gondolom, hogy fontos, hogy most azokat a kérdéseket, amelyekre most nem nyílik módunk, hogy tovább megbeszéljük, Langen úrral meg tárgyaljuk, talán egy másik úton, másik formátumban folytathatjuk majd ezt a vitát. De meg kell, hogy értsék, hogy most kénytelen vagyok összefoglalni, lezárni és röviden megadni a paneltagoknak a szót, hogyha kívánnak bármit mondani, de úgy látom nem. De az Amnesty International-nek felvetettek egy kérdést is, ha jól emlékszem. Um. <clears throat> Nagyon örülök annak, hogy az ASEAN eh, irányít irányító testületeinek vezetői is itt vannak közöttünk, vagy képviselőik. Nagyon fontos, hogy a, a dél-kelet-ázsiai emberi jogok kérdéséről hallottunk nemzeti, regionális szinten. Fontos, hogy fejlődjenek ezek a kérdések, és nyitottak vagyunk a további megbeszélésekre is. Szeretném még egyszer megerősíteni, hogy a menekült egyezmény ratifikálása ebben a régióban nagyon nagy lépés lenne a menekültek és menekültesek védelmében a jövőben. az emberi jogi előrelépések, a jog, a gyakorlat, joggyakorlat terén mind fontosak, és remélem, hogy ahol csak, bocsánat, bárhonnan is érkeztünk, hiszen különböző háttérrel rendelkezünk, mindannyian az emberi jogok bajnokai lehetünk, különösen Dél-Kelet-Ázsiában. Köszönöm. Köszönöm én is, Izabel. Verhoeven úr. Igen, köszönöm én is. Eh, köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a képviselőknek, a küldötteknek és nagyköveteknek, és a tanácsnak a hozzászólást. Hadd húzzam először is alá, ami tulajdonképpen rímel arra, hogy emberi jogi bajnokok legyenek, és hogy ez mennyire fontos a fejlődés szempontjából is. Azt hiszem, az egyik legüdvözlendőbb és legfontosabb lépés, amelyet az elmúlt években láttunk, az Indonézia tájföld döntése volt, hogy a civil társadalom képviselőit az IHRD-be kinevezzenek mondtam, hogy az IHD egyik korlátja az volt, hogy kormányképviselők és nem független szak, szakértők voltak benne. De Tájföld és Indonézia egy külön lépéssel e, megnyitotta a szelekciós folyamatot, és független, nyitott gondolkodású, hiteles vezetőket biztosított. Így úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos lépés az IHRD éppen emiatt igen pozitív irányban tud fejlődni. A második dolog pedig, ami az ASEAN nők és gyermekek eh, jogainak biztosát illeti. Nagyon fontos eh, munkakör, és különösen szeretném dicsérni az Indonéz Nők elleni Erőszak Bizottságának munkáját. Ez az egyik legdinamikusabb, leghatékonyabb intézmény ebből a fajtából a régióban. Nagyon fontos partnere mind a nemzeti intézményekkel, amelyekkel mi magunk is mindannyian együttműködhetünk. Nagyon örülök annak, hogy a vállalkozások és az emberi jogok is részét képezik most a mai megbeszélésnek. Néhány olyan kiinduló kérdést említenék, ami talán segít. Mint mondtam, a négy ASEAN nemzeti emberi jogi intézmény összeállt, hogy a Nemzeti Intézmények Dél-Kelet-Ázsiai Fórumát megalakítsa. Több közös projektjük is van. Az egyik a vállalkozások és az emberi jog kérdéskörében működik. Kiválóan párhuzamba hozható ez itt az Európai Nemzeti Jogi Intézményekkel is, amelyek az európai környezetben a nemzeti akcióterveket dolgozzák ki. Szerintem a nagyon jól kialakulhat egy partnerség az európai és az ázsiai emberi jogi intézmények között nemzeti akciótervek kidolgozásáról, a vállalkozások és emberi jogok kérdéskörében az ENSZ útmutató elvei alapján. Második pedig az, ugye említettem, hogy az IHRD is foglalkozik a vállalat szociális felelősségével és a vállalkozások és emberi jog kérdésében is. Különböző keretmegállapodások, megfelelések voltak már, amit megfogalmaztak, és a, az ASEAN emberi jogi forrásközpont tanulmánya is fontos ebben a kérdéskörben. Mazuhid eh, Dasmani doktor úr vezeti ezt az intézményt Dakar, Jakartában. Ez a felmérés tulajdonképpen arra irányult, hogy hogyan lehet az útmutató elveket az ASEAN országok szakpolitikai intézkedéseinek keretébe bevonni. Tehát minden ország nemzeti akciótervet dolgoz ki, modelleket, arra, hogy hogyan lehet ezt a kérdéskört nemzeti szinten alkalmazni, és éppen ezért szerint nagyon jól össze lehetne most az ASEAN partnerekkel a tapasztalatot is megosztani, összekapcsolni. Szerintem ez olyan terület lehet, ahol az európai intézmények komparatív értékkel járulhatnának hozzá ehhez az ASEAN munkájában is. Úgy gondolom, hogy érdeklődést keltettem ez iránt most a szakbizottságban, és azt is reméljük, hogy támogatni tudjuk majd az ez irányi munkát is. Köszönöm szépen, hogy mindenki hozzájárult az eszmecseréhez, és az ajánlásaikat is fogjuk követni, és egy második eh, időpontban majd visszatérünk arra, hogy hogyan is működnek ezen dolgok. Köszönöm szépen. Most ezt a, ezt a, az ülést más formátumra kell alakítanom, ugyanis zárt ülést fogunk tartani. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy ellátogattak. Most néhány percre, tíz percre felfüggesztem az ülést.